természeti hátrányokkal sújtott területeken. Itt van a jelentéstevő, meg is adom neki a szót. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt biztos úr, tisztelt képviselőtársaim. Olyan témával foglalkozunk a jelentés kapcsán, mely az Európai Bizottság közleményéhez kapcsolódik, és amennek témája a természeti hátrányokkal sújtott területeken foglal, folytatott mezőgazdaság különbséget kell tennünk az egyes hátrányos területek között, és az elhatárolás vagy az osztályozás új formáját igyekszünk megtalálni, erről szól a jelentés. Az osztályozás eddig főleg nemzeti tagállami kritériumok alapján történt, több mint száz osztály létezik, az egyes tagállamokban más és más a rendszer tehát. Egységesség tehát nem valósult meg, és a erre többször felhívta a figyelmet, sőt bírálta ezt a számbevőszék jelentéseiben. Az Európai Bizottság most azt javasolta a nyilatkozatában, hogy egy új osztályozási formát vezessünk be, nyolc különféle kritérium alapján lehetne osztályozni ezeket a területeket. Ez egy teljesen új módszertan volna ezen hátrányos helyzetű területek beosztásában. Az Európai Parlament előtt még nem ismeretes, hogy milyen hatása lesz ennek az új kritériumrendszernek, mert azok a szimulációk, hatástanulmányok, amelyeket a tagállamoktól kért az Európai Bizottság, nem születtek meg. Ezek a szimulációk tehát nem állnak rendelkezésre a tagállamok részéről eleddig. Ha összefoglalhatom, hogy mit javasol a jelentés. Egyrészt azt gondoljuk, hogy egy egységes osztályozás mindenképpen észszerű, ugyanakkor Ugye szükség van az Európai Unión belül erre az egységes rendszerre, ez nyilvánvalóan leszögethető. Arra is szükség van, hogy a kiigazítási alapok, tehát hogy mi, ennek az osztályozásnak mi lesz az eredménye, hiszen a, a támogatások kifizetésének a módszertanára lesz hatással, tehát ez a ez a ö, támogatás rendkívül fontos eleme a mezőgazdaságnak, és nagyon fontos elem, különösen a nehéz körülmények között folytatott mezőgazdaság tekintetében, különösen a hegyi területeken, de más területekre is elmondható ez. A hogy működik-e ez a rendszer vagy sem, ez előre nem ítélhető meg. Mint mondottam, jelenleg ez a szimulációs tanulmány nem készült el, ilyen módon nem tudjuk megjósolni, hogy mennyiben lesz működőképes az, az új rendszer ugyanakkor bizonyos kételyek már most megfogalmazhatóak. Azt is tisztázni kell, hogy azok a kritériumok, amelyeket az Európai Bizottság itt javasol, valóban egy az egyben lesznek alkalmazhatóak, mint kritériumok, vagy egyfajta kritérium kumulációt is figyelembe kell majd vennünk bizonyos körülmények között. A hátrányos helyzet tudnilik több tényezőtől is egyszerre függ, és úgy tűnik, észszerű volna elgondolkozni afelől is, hogy ezen kritériumok ilyenfajta halmozódása vagy kumulációja nem volna mérlegelendő, amikor alkalmazzuk ezeket a kritériumokat. Afelől is el kéne gondolkoznunk szerintem, hogy a szubszidiatás elve mennyiben érvényesüljön. Ne volna szükség arra, hogy egy, először csak egy durva keretet hozzunk létre a kritériumok alapján, és a tagállamokra adjuk annak a finomítását saját területeiken. Végül pedig sürgető szükség van arra is, hogy elgondolkozunk az átmenető időszakokról is, mert e, egyes területek esetleg kieshetnek a hátrányos helyzetűnek ítélt területek közül, és ezek számára a játmenet időszakra is szükség van. Összefoglalásként azt mondhatom, szerintem a jelentés kimondja azt, hogy a bizottság javaslatát finomítani kell, a végrehajtásra vonatkozó lehetőségeit mérlegelni, pontosítani kell, annál is inkább, mert hatalmas kihatásai vannak ennek az új osztályzási rendszernek az érintett mezőgazdasági területekre. Végül köszönöm képviselőtársaimnak a munkát, és az Európai Bizottság munkatársainak is az együttműködést, amelyet az elmúlt hónapok során tanúsítottak, is amelyek meg lehetővé tették ezt a munkát. Ich danke auch. Jetzt... Én is köszönöm. Most pedig Jár úr következik. Igen, köszönöm elnök úr, köszönöm az előadónak is ezt a kitűnő jelentést. Először is a hátrányos helyzetű területek támogatása a közös agrárpolitika központi része annak érdekében, hogy megtartsuk a mezőgazdaságot Európában. A bizottsági megközelítés arra vonatkozóan, hogy hogyan határoljuk el ezen területeket, ez üdvözlendő. Ugyanakkor ami a nyolc kidolgozott kritériumot illeti, kétlem, hogy ezek elegendőek, és abban sem vagyok biztos, hogy teljes mértékben megfelelőek. Nem érthető számomra, és azt hiszem az egész Agribizottságban is ez volt a helyzet, hogy a szimulációs eredményekkel kapcsolatban a bizottság ezen kritériumok hatását miért nem bocsátotta rendelkezésre. Én úgy gondolom, hogy ha megengedik, felhívnám a bizottság figyelmét arra, hogy ez ne következzen be túl gyakran a jövőben. Hiszen értékelnünk kell a dolgokat, ehhez azonban vissza kell, hogy nyúljunk az eredményekre. Ezt úgy is értelmezem, hogy mintha nem bíznak előképpen a bizottság a parlamentben. Tehát sok minden vár még ránk, és a Dorfman jelentés remélhetőleg a bizottság megfontolja majd és tanulmányozza, és remélhetőleg Dortmán úr is foglalkozik a továbbiakban ezzel. Köszönöm. Heisling úr egy percben. Ja, ich danke Herrn Dorfmann auch für den... Én is köszönöm Dortmundnak a jelentést. Amit itt bemutatott, ez világos. De az is világos, hogy tovább kell tisztáznunk ezt a problémakört. A jelenlegi osztályozási rendszer túl durva. Ez joggal mondható. És ezért kell a szociális körülményeket is figyelembe kell vennünk, hiszen a hátrányos helyzetű területeken ezek is rendkívül fontosak. Úgy gondolom, hogy a kifizetések a létfontosságot, az egzisztenciát biztosítják számos vállalat esetében ezen területeken. Érdemes volna, hogyha a bizottság megfoga, megfontolná azt, hogy finomítsa ezen kritériumrendszert, hiszen egzisztenciális túlélési lehetőséget kell biztosítani ezen térségekben. A megvalósítás során tehát lesznek akadályok, amelyek nem érthetőek, és amelyek majd nyugtalanságot szítanak a mezőgazdaságban, és elbizonytalanítják a gazdákat, tehát ezt még pontosítani kell szerintem. Köszönöm. Tabadi Csabály a szó. Csaba, microphone, please nagyon fontos hogy a dorfmann jelentés alapján a közös agrárpolitika költségvetésében továbbra is kiemelt helyet kapjon a természeti hátrányokkal sújtott mezőgazdasági területek támogatása hiszen enélkül ezeken a területeken nagyon komoly ökológiai károk és szociális problémák jelentkeznének. örvendetes hogy a bizottság és most dicséret illeti a bizottságot hogy a tagállamokra bzza nyolc kritérium alapján a területbesorolási rendszert ugyanakkor szeretném fölhvni a figyelmet hogy máig lévő különbségek vannak a tagállamok között diszkriminációk vannak nemcsak a közvetlen kifizetések terén amelyek sújtják az új tagállamokat különösen a biztos úr országát lettországot hanem más új tagállamokat is. az én országomban a homokhátság vzellátása különösen gondot jelent hiszen fél évtized alatt négy évtized alatt four five méterrel csökkent a talajszint és félsivatagos területté vált de dél európában is ez egy probléma ezért különleges fontosságú a közös agrárpolitika jövőjében a vzgazdálkodás kérdésének a megoldása. köszönöm a figyelmet. Köszönöm. Mr. Danton, please. Danton úr. Merci, Monsieur le Président. Euh, köszönöm, szeretnék gratulálni az jelentés előadájának. Valóban megfelelően alapon körbejárta ezt a kérdést. Most pedig a biztos úrhoz fordulok, és azt mondanám el, hogy jó néhány hónapja folyik már ez a munka, és jó néhány területen, eh, régióban komoly viharokat kavar, hiszen egyesek kieshetnek az osztályozásból. Bizonyos típusú mezőgazdasági tevékenységek komoly nehézségekkel néznek szembe. Azt hiszem, hogy ők nem várhatnak három évet arra, hogy valaki válaszoljon az ő kérdésékre, igényeikre. Köszönjük, mondja az elnök. Szeje asszony. Köszönöm, elnök úr Jó, hogy ezen hátrányos helyzetű területek bekerültek ebbe a jelentésbe, és központi szerepet kaptak. Az alapvető gondolat, a fő gondolat itt az, hogy hogyan tudunk az Európai Unióban mindenhol a mezőgazdaság számára, a mezőgazdaság jövedelmezősége számára kedvező feltételeket teremteni. És ebből a szempontból fontos a régiók besorolása. figyelembe kell venni azt is, hogy a korábbi reformok során a hátrányos adottságú térségekért milyen lépéseket tettünk. Elég keveset. A reformokat korábban általában a kedvező adottságú területek érdekeit szem előtt tartva hajtottuk végre. Most pedig fontos, hogy a szabályozási mechanizmusok a megfelelő irányba mutassanak. Tehát sok mindent meg kellett oldani, például a tejkvóta esetében, vagy a területpihentetés esetében, és a hátrányos helyzetű területek mindig hátrányban voltak. Szikerszki úr, köszönöm, önök úr. Figyelembe kellene mennünk azt, hogy különböznek az éghajlati viszonyok, a termelési eh, technikák, illetve a történelmi társadalmi szempontokat sem hagyhatjuk figyelmen kívül. Ezek mind-mind befolyásolják a termelés gazdasági életképességét, teljesítményét. A közösségi agrárpolitika ez idáig többé-kevésbé figyelme is vett ezeket a szempontokat. Osztom az előadó aggodalmát, mi szerint a kritériumok nem feltétlenül megfelelőek eh, minden alkalommal. Meg alapos elemzés és hatástanulmány alapján dönthetjük el, hogy mely területek részesüljenek támogatásban, és mekkora támogatásban a közösségi agrárpolitikának a jövőben is támogatnia kell ezeket a területeket. Köszönöm. Köszönjük. A biztos úrnak adom meg a szót, ha még engedik. Elnök úr, tisztelt képviselők! Én is köszönettel tartozom Dorfman úrnak. Alaposan körbejárta a hátrányos természeti adottságokkal rendelkező területeken folytatott gazdálkodás témájában kiadott állapotfelmérés ügyét. A célunk az, hogy a föld használat, biztosított legyen, és hogy a gazdák a fenntartható gazdálkodás segítségével eh, egyben a táj gazdái is legyenek. A tájat is megtartsák ennek a kémében. Fontos, hogy eh, már meglévő természeti eh, hátrányokkal rendelkező régiókról beszélünk. Az objektív a kifizetésekre vonatkozó kritériumok közül a szociális és gazdasági kritériumokat kivettük. Látni kell, hogy ezen kritériumok eltávolítása egy szélesebb kontextusba illik, mi szerint a tagállamok a vidékfejlesztésben szabadabb kezet, kezet kapnak, és a nem gazd, mezőgazdasági tipikusú tevek, tevékenységek, az idegenforgalom és a KKV-k támogatása Eh, illetve az alapszolgáltatások biztosítása tartoznak ide. Tehát a természeti hátrányok jogán kifizetett kompenzáció eh, más eh, célt szolgál. Itt a természeti, hátrányos természeti adottságokról beszélünk. A túlzott támogatás versenytorzító hatással bírhatna a társadalmi szociális, gazdasági indikátorok, jelzőszámok igen változékonyak, és minden egyes területen ez alapos és rendszeres figyelmekövetést igényelne. A tanács által elfogadott kereten belül mozoghatunk, amely a hátrányos természeti adottságokra vonatkoznak, ami a perifériális elhelyezkedést illetik, a rendelet ide vonatkozó eh, hátrányos helyzetet eh, leíró cikkére utalhatok csak. A biofizikai eh, kritériumok alkalmazása véleményünk célra vezetőbbek. Ezeket a biofizikai kritériumokat átlátható módon és alkalmazhatóságukat, illetően tudományos értékelés alá esnek tudós kutatók eh, elemzik eh, ezeket. A biofizikai eh, kritériumok alapján végzett elemzést követően az Európai Bizottság javaslatot tesz a 2013 utáni közösségi agrárpolitikára vonatkozóan, figyelembe véve az elemzés eredményeit. A jogi javaslatok célja is az kell, hogy legyen, hogy azon területek, régiók, amelyek elvesztenék ezen státuszokat, ne az egyik napról a másikra szűnjön meg a támogatottságuk. Köszönöm szépen, biztos úr! A vitát lezártuk. A szavazás egy jelentés témájában szintén két hét múlva lesz a brüsszeli mini plenáris ülésem.